asszony nevében, aki nem tud velünk tartani a mai délelőtt során. A többiek az alelnökségből sincsenek itt, úgyhogy én magam fogom elnökölni az ülést. Igen? That you are here, but I will protest sharply that the coordinators meeting was postponed just because it wasn't convenient for the president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 Továbbítani fogjuk ezt, de higgyel, akaratomtól független ez. Nos, egyes módosítások vannak, és ezeket figyelembe kell venni a mai napon, tehát először is Duros úrnak, aki az Európai Ombudsman, ő, ő bemutatja a 2009-es éves jelentését, már Demancseva asszony az előadó, hamarosan megérkezik, ezért is várakoztunk egy kicsit. De bizonyos napirendi pontok megváltoztak, és ezért ő egy kicsit késik. Aztán Diamanduros Európai Bortmondán a az Európai Bizottság az intézet ajánlás tervezetét követően készített külön jelentésről fog beszélni, aztán a kampányai küldetésről szóló napirendi pont az délután 16.30 körül a 14-es napirendi pont után fogjuk a 12-es pontot Stockwell úr fogja bevezetni, a parlament már támogatja a petíciót benyújtóit, Pédi a petíciós bizottság nevében elkészíti jelentése alapján. Ugyanakkor van még egy súlyos probléma, ami a közösségi jogalkalmazását illeti, a bizottság, illetve a tagállam tekintetében. Stockwell úr petíciójával ezért eh, fogunk foglalkozni külön a mai délután során. A 13-as napi rendi pont Geringer asszony fogja bevezetni a koordinátorok ülése után. Nem halljuk a képviselő asszony szavait. Sorry, did you also now postpone the Lloyd's case to the afternoon? No, I hope not. Nem, az délelőtt során lesz. Elnézést kérek. Igen, az délelőtt lesz. Nos, délután koordinátorok új ülése 14.30 és 15 óra között lesz. Jó a, a, két tanulmány bemutatása tulajdon visszaszolgáltatás témájában különböző petíció benyújtók jelen lesznek, illetve hozzá fognak szólni a vita során. Paradiász úr és Virgismeyer is itt lesznek. Nos, tekintettel ezekre a módosításokra, el fogunk járni, illetve így kérem fogadják el a napi rendet, mindenki egyetért ezzel. Tudom, hogy ez egy kicsit eh, irányított dolog, de elfogadottnak tekintjük az így módosított napi rendet. Úgy, ahogy tudunk, úgy járunk el. Nos, akkor akkor eh, Diamanduros úrhoz szólok. Köszönöm szépen, hogy itt van körünkben. Hallgatjuk önt. Az éves jelentését kérem, vezesse be. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nagyra tartom azt a tényt, hogy ön az elnöklő, ön elnökli ezt az ülést a petíciós bizottságnál. Böz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 I investigate complaints about maladministration in the European institutions and bodies. Tot, panaszok kivizsgálásával foglalkozom, és minden anyagot, információt megvizsgálok, azokat az ügyeket is, amikor az intézmények nem válaszolnak. A bírósági határozatokkal ellentétben az én döntéseim nem kötelező érvényűek, minden esetre arra irányulnak, hogy békés módon lehessen rendezni a vitás kérdéseket és a panaszokat. A mi szolgálatunk rugalmasabban és gyorsabban működik, mint a bíróságok, és még ami ennél is fontosabb, a benyújtók szempontjából a szolgáltatásaink ingyenesek. Az európai intézményeknek gyakran kártérítést kell fizetniük kamatot, és megfelelő jogorvoslatot foganatosítani a Több mint 3000 beadványt kaptunk 2009-ben állampolgároktól, vállalatoktól, civil szervezetektől és egyéb regionális szervezetektől, ez 10%-kal kevesebb, mint 2008-ban. Lehet, hogy meglepődve hallják, hogy az összbeadvány csökkentését én biztatónak tartom, majd ezt kifejtem, hogy miért. Én arra törekszem, hogy az ombudsmanhoz forduló minden panaszossal foglalkozza, még akkor is, hogyha nem tartozik az adott ügy a hatáskörbe. Egy interaktív útmutatót tettem fel a honlapomra 2009-ben, eh, eh, mind a 23 hivatalos nyelven, és ez arra irányul, hogy az állampolgárokhoz legközelebb álló testületek, szervezetek foglalkozzanak az adott beadványokkal, és eh, itt utalok egyébként a Solvit kezelő rendszerre is. 2008 végén ez az útmutató kb. 26 ezer felhasználó számára nyújtott segítséget, ma ez a szám már 37 ezer. Ebben az időszakban több mint százan éltek ezzel az útmutatóval. Complaints submitted to me reflect ez arra utal, hogy az interaktív útmutató segítségével a beadványt benyújtók nagy többsége már első alkalommal a megfelelő helyre tudja benyújtani panaszát. Nem szabad azonban alábecsülnünk, hogy mennyire fontos az állampolgárok számára, hogy a megfelelő hatósághoz vagy panaszkezelő szervezethez forduljon már rögtön a az eljárás elején, ugyanis rengeteg idő vész el, ha a nem megfelelő fórumra nyújtják be ezeket. Ezzel biztosíthatjuk, hogy az állampolgárok maximálisan az EU jog szabályok által biztosított jogaikat. Az én intézményem arra törekszik, hogy minél előbb foglalkozzon a befogadható panaszokkal. Az munkám egyik legpozitívabb eleme az, hogy az állampolgárok minél jobb szolgáltatást élvezzenek a részünkről. 2009-ben 318 megkeresést zártunk le, ez 70%-át képviselte a teljes ügyanyagnak. A zömét 75%-át három hónapon belül sikerült lezárnunk, az átlagos feldolgozási időszak pedig 9 hónap volt. A bizottság, majd az Európai Parlament, az Európai Személyzeti Iroda és a tanács is foglalkozott ezekkel a panaszokkal. 2009-ben az összes megkeresést 57%-át vagy az intézmények rendezték, vagy pedig békés rendezést nyertek. 2008-ban 36% volt ugyanez az arány. Egy kritikus megjegyzést is megjelentettem 2009-ben 44 esetben, illetve 2007-ben 56 ilyen eset fordult elő. Ez a csökkenés mindenféleképpen üdvözlendő, de még mindig magas a szám. Az éves jelentésben megtalálható az országonkénti bontása a panaszoknak, remélhetőleg mindenki saját nyelvén megkapta ezt. Ha egy intézmény nem felel meg az ajánlásaimnak, vagy elvi kérdéseket vet fel, akkor én konkrét megkeresést és jelentést küldök a parlamentnek. Egy konkrét eset fordult elő a kor szerinti diszkrimináció kapcsán 2009-ben. Martinez úr jelentését 2000 nine ben fogadta el a parlament plenáris ülése, ami maximálisan befogadta, elfogadta az én ajánlásaimat. A szolgáltatásaim vállalatok, civil szervezetek, ügynökségek, regionális szervezetek, illetve egyéb szervezetek számára áll rendelkezésre, tehát mindenki számára, aki közvetlenül érintett az EU projektekben. 2009-ben igyekeztünk minél aktívabban kapcsolatot tartani a legkülönbözőbb szervezetekkel, és rendezvényeket szervezni, találkozókat számukra, és az ombudsman munkájának 85%-a jelent meg a nyilvánosság előtt a legkülönbözőbb médián. A magyar kabin szeretné megkérdezni, hogy hallgatják-e a hallgatóságból a magyar tolmácsolást, kérjük, hogy jelezzék. Az együttműködésünket más eh, probléma megoldó hálózatokkal, például a Europe Direct-tel és a Solvit-tal is eh, szorosabbra fűztük. 2009-ben az átláthatósággal kapcsolatos panaszok képviselték a legnagyobb arányt, ez, az ilyen esetek képviselték az összes megkeresés 37%-át. Más állítólagos visszaélések az adminisztráció kapcsán a projektek kezelésével, a hatáskörrel való visszaéléssel, illetve a diszkriminációval, vagy eljárási tévedésekkel volt kapcsolatos. Ez utóbbi kategóriában én a bizottságot azért kritizáltam, mert nem megfelelően dokumentálta a Dell gyártóval való találkozót egy Intel-el kapcsolatos, chip, az Intel mint chipgyártóval kapcsolatos ügyben. A vizsgálat során megállapítottam, hogy remélhetőleg a döntéseim alapján a bizottság továbbfejleszti az eljárásokat annak érdekében, hogy az antitrust eljárásokat megfelelően dokumentálja. Bizonyos aggályt is jeleztem a jelentésemben, hogy az átláthatósággal kapcsolatosan milyen nagy számban nyújtottak be panaszokat. Az EU adminisztrációjának átláthatósága alapvetően fontos az állampolgárok bizalmának megnyerése érdekében. Ami engem illet, én tovább fogom javítani az dokumentumokhoz való megfelelő hozzáférést a szerződés vonatkozó cikkeinek értelmében. A Karta 43-as és 40 cikke alapján kell biztosítani azt, hogy az állampolgárok kellő jogorvoslattal is élhessenek. A Lisszaboni szerződés az Európai Unió demokratikus életében egy új részvételi formát intézményesített, nevezetesen az állampolgári kezdeményezéseket. Az év elején a nyilvános konzultációra reagálva én konkrét javaslatokkal éltem, hogy ezek a kezdeményezések hogyan működhetnek a gyakorlatban. Itt jeleztem, hogy milyen kérdések várhatók, amelyek eredményeként esetleg panaszok is benyújtásra kerülhetnek az ombudsmanhoz. Ha előre anticipáljuk az ilyen jellegű kérdéseket, akkor kidolgozhatók a reagálások, a válaszok, és akkor megfelelően hatékonyan működhet ez az új eszköz. Én arra fogok törekedni, hogy a polgárok képviselőtestületei, civil szervezetei élhessenek ezzel az új lehetőséggel a szerződés értelmében a konzultációkkal, a párbeszédekkel, illetve a nyilvános eszmecserék lehetőségével. Szeretném azt is megjegyezni, hogy a jelenleg vita a dokumentumokhoz való hozzáférés megreformálásával kapcsolatosan elsősorban az átláthatóságot hivatott szolgálni. Akik nem követték ezt a vitát, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottság bizonyos változtatásokat javasolt a dokumentumokhoz való hozzáférések kapcsán, aminek eredményeként csökkenhet a dokumentumok száma. 2009-ben az Európai Parlament elfogadta a Cashman féle jelentést, ez átvette számos javaslatomat, és felszólította a bizottságot arra, hogy a javaslatain módosítson. Remélem, hogy ezek a javaslatok módosításra kerülnek, annak érdekében, hogy minél szélesebb körben hozzáférhetők lehessenek a dokumentumok az állampolgárok és más érdekelt felek számára. Egy másik területet is szeretnék megemlíteni, ami azzal kapcsolatos, hogy a bizottság mennyiben teljesít kifizetéseket időben vállalkozók felé, az elmúlt években több mint 30 késedelmes fizetési panaszt nyújtottak be hozzám vállalatok, kutatóintézetek, társaságok és egyéb szervezetek. 2009-ben ezt az ügyet kivizsgáltam, és megállapítottam, hogy annak ellenére, hogy történtek előrelépések, a késedelmes fizetések változatlanul súlyos problémát jelentenek a bizottság esetében. És ezek a késedelmek az összes ügy 20%-ában fordulnak elő. 2009-ben én éppen ezért egy nyomon követő vizsgálatot kezdeményeztem, amikor is megvizsgáltuk, hogy milyen intézkedéseket foganatosított a bizottság a késedelmes fizetések problémájának megoldására. 2009-ben a bizottság egy új kezdeményezést indított, és ez a kifizetések felgyorsítását volt hivatott szolgálni ezeket minél előbb gyakorlatba is át kell ültetni, különösen az olyan kiszolgáltatottabb vállalkozók esetében, mint például a KKV-k, vagy állampolgári vállalkozások, civil szervezetek, és a többi. 2009. decemberében a nyilvános eszmecseréhez azzal igyekeztünk hozzájárulni, hogy hangsúlyoztuk, miszerint az alapvető emberi jogok kartájának 41-es cikke értelmében megfelelő útmutatóval kell szolgálni annak biztosítása érdekében, hogy a pénzügyi gazdálkodás megfelelő legyen, és az adminisztráció is hatékony. A pénzügyi rendelet értelmében kivételes esetben lehet eltérni ezektől ami a pénzügyi rendeletet illeti. Ez kiváló lehetőséget kíván arra, hogy az alapvető emberi jogok megfelelő kezelése a gyakorlatba átültethető lehessen. Most pedig kifejteném, hogy mit érünk el a stratégiai célkitűzésekkel, amelyeket a bizottság, az önök bizottsága előtt korábbi prezentációkban kifejtettem. 2003 óta átszerveztük az irodát annak érdekében, hogy 27 tagállamban 23 hivatalos nyelven tudjuk szolgálni az állampolgárokat, és megfelelő információval láthassuk el őket saját anyanyelvükön. A parlament, mint költségvetési döntéshozó szervezet pozitívan reagált a költségvetési kérésemre, aminek értelmében fokozottabb költségvetést kértünk a szolgáltatásaink magasabb szinten történő ellátására a többéves tervezés keretében. A az állampolgároknak nyújtott információk és tájékoztatások rendkívül fontosak, illetve a beadvány benyújtók számára a tájékoztatás azzal kapcsolatosan, hogy milyen jogokkal élhetnek. 32 országban 94 iroda működik regionális szinteken az Európai Unióban, illetve a tagjelölt országokban, valamint Norvégiában, Izlandon és a közelmúltban Svájcban is nyitottunk irodát. Ők foglalkoznak a mindennapi ügykezeléssel, ezen kívül szemináriumokat, találkozókat szerveznek, tájékoztatókat jelentetnek meg, illetve napi hírszolgálatot is ellátnak. Egyik célja ez, ennek a hálózatnak, hogy minél gyorsabban reagáljanak a beadványt benyújtók panaszaira. Ezzel a hálózattal igyekszünk az ombudsman munkáját minél jobban, minél szélesebb körben megismertetni, és az a hálózat 2007. októberén egy nyilatkozatot fogadott el, ami 23 nyelven az ombudsman honlapján is megjelent az EU tagállamaiban és tag, tag, tagállamai és tagjelöltjei 2009-ben Cipruson találkoztak annak érdekében, hogy az együttműködést még szorosabbra fűzzék. Elnök asszony, én arra törekszem, hogy az EU intézmények és szervezetek egy állampolgár központú megközelítést alkalmazzanak a munkájuk során, és ragadjanak meg minden lehetőséget arra, hogy békésen rendezzék az állampolgári beadványokat, panaszokat, és eh, kicseréljék egymás között a legjobb gyakorlatot. Ezen cél érdekében az ombudsmannal való kapcsolattartásért illetékes biztosokkal továbbra is eh, szoros kapcsolatot fogok eh, ápolni. 2009-ben egy mission statementet fogadtam el az intézményekre vonatkozóan, és most idézem az ombudsman arra törekszik, hogy méltányosan rendezze az állampolgári panaszokat, biztosítsa a szolgálatok munkájának átláthatóságát, bizalmat építsen az állampolgárokkal folytatott párbeszéd révén. Az idei év során egy stratégiai anyagot is szeretnék majd elkészíteni ami az elveket és értékeket fogja összefoglalni az ombudsman teljes mandátumára vonatkozóan. Az ombudsman természetesen nem működhet elszigetelten és egyedül. az összes intézménnyel, EU intézménnyel és szervezettel együtt kell működni, annak érdekében, hogy megfelelően működjön a jogorvoslati mechanizmus, lehetővé váljanak a nyilvános vizsgálatok, és a bizalom erősödjön az állampolgárok körében. Ha minél több ügyet rendezünk békés módon, ezzel a bizalom is erősödhet, és ennek kézzelfogható jelei is megjelennek majd. Elnök asszony az ön szakbizottságának segítségével és irányításával én arra fogok törekedni, hogy az elmúlt év vívmányaira építhessek, közelebb vigyem ezáltal az Európai Unió intézményeit az állampolgárokhoz, és emberi arcot kölcsönözzek nekik. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Amándorasz úr, ezt a jelentést, és azért a munkáért, amint ön végzett, mert tudjuk, hogy ön nagyon közelről követi az európai állampolgárok problémáit, és kiváló együttműködésről biztosítatom a petíciós bizottság nevében is néhány hónapja vagyok itt, és látom, hogy micsoda kiváló együttműködés dolgozunk, illetve azt látom, hogy ön is a szívét, lelkét beleadja ebbe a munkába. Mm, akkor megadom a szót a bizottságnak, Kosztarosa, Rosa Igen, Rosa asszony vagyok a bizottság eh, részéről. Köszönöm szépen Diamandorus úr a jelentést, az éves jelentését. Azt hiszem, hogy ön kimerítően beszélt arról, hogy milyen kapcsolatokat ápolt a bizottsággal, úgyhogy nekem alig lenne valami, amit ehhez hozzáfűthetném. Egyetértek az ön által elmondottakkal, megragadom az alkalmat, hogy gratuláljak az újraválasztásához, akkor is, hogy ha január 20-án történt ez, de hát tudjuk, hogy az eljárás jóval korábban indult el, tavaly július-augusztusban, Nos, ki szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság az Európai Ombudsman legfőbb kliense, ügyfele, pontosan azért, mert a kompetenciái természeténél fogva velünk van a legtöbb ügy, azt is látjuk, hogy azon esetek száma, akik panaszt nyújtottak be a bizottság eh, felé, azoknak a száma csökkent, enyhén csökkent 2009-ben, de és ez azt jelenti, hogy egyre jobban dolgozunk, egyre jobb a rendszer. Ugyanakkor kis szeretném hangsúlyozni, hogy továbbra is a lakosság, az állampolgárok szolgálatára, a társadalom, az általánosságba véve társadalom szolgálatában állunk. Ami az én cégemet illeti, Dioszpurosz Teixen asszonyal találkozott a bizottság részéről, és ott alkalmuk volt a főigazgatóval találkozni, azt hiszem, hogy tavaly április-május tájékán történt ez a találkozó, nagyon gyümölcsöző találkozóról van szó, és azután különböző kezdeményezést indítottunk el a bizottságon belül a Diamandorosz úrnak az ajánlásai alapján. Ezzel sikerült a azt az üzenetet továbbítani a főigazgatóságokhoz, hogy az Európai Ombudsman intézményének az a feladata, hogy jobbá tegye eh, a intézmények közötti együttműködés kultúráját. Úgy vélem, hogy ezt az üzenetet eh, az igazgatóságok részéről nagyon jól fogadták, és alkalmazták az ajánlásokat. Diamandoros úr találkozni fog a kollégiummal az idén nem lesz nagyon a kezdeti szakaszban, hanem későbbi szakaszban lesz, az évnek a későbbi szakaszában, mert még nem alakultak ki ezek a kamrák, de biztos vagyok abban, esküszöm, hogy ez a találkozó még az idén meg fog történni. További dolgokat szeretnék kiemelni, amelyekről nem beszélt ön. Köszönöm szépen a rugalmasságot, ami a telefon procedőrön keresztül sikerült elérni, tehát telefonon keresztül történő tájékoztatás, ez nagyon hasznos eszköznek bizonyult, amelyik lehetővé teszi azt, hogy gyorsan és költségmentesen megoldjunk bizonyos dossziékat, amelyek máskülönben nagyon hosszú ideig tartanának. Gratulálok azért, hogy egyre gyorsabban kezelünk, kezelik a panaszokat, az eljárások felgyorsultak, sokkal dinamikusabbá váltak ezek a folyamatok. Látom, hogy kiváló az eredményebb ezen a területen. Köszönetet mondok azokat az erőfezítésekért, amelyeket a szovjet való kapcsolatfenntartás során itt ki az Europe Direct és a DG.com, eh, azaz a Comp főigazgatóság. Úgy gondolom, hogy ezek a kapcsolatok nagyon hasznosak. Ki szeretem emelni még, valamit elfelejtettem. Igen, az információs kampányt, amit lefolytatott, az összes európai tagállamhoz elvitte a szavát, sőt, tagjelölt országokhoz is meghívta ezeket az országoknak a képviselőit, és nagyon hosszú ideig beszélhetnék a bizottság és az ombudsman tevékenységéről, de nem szeretném hosszan eh, rabolni az idejüket. Én biztos vagyok abban, hogy mindannyian megértetek, hogy ez egy kiváló jelentés, az ombudsman eh, olyan eszközöket vezet vezetett be, amelyik kiválóan működnek. Az ombudsman tevékenysége óriási előrelépést tett, saját kezeményezésű tevékenységeket is elindít, a nép hangját képviseli, hogy úgy mondjam, és hatalma van ahhoz, hogy rámutasson a bibikre, sőt, hogy ezeket a problémákat megoldja. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen mondjam, az információkat, a tájékoztatást, és azt látjuk, hogy kiváló az együttműködés az ombudsmannal. Ez nagyon fontos számunkra, ugyanis az európai állampolgárok számára, amikor valami nem megy, akkor az egész Európai Unió az, ami nem megy. Nagyon fontos tehát, hogy együttesen próbáljunk fellépni, hogy a legjobb szolgáltatást adjunk. Diamandoros, hogyha ön úgy gondolja, hogy a kollégák szóljanak, az ön önre bízom, hogy ön hogy akarja levezetni, hogy most szóljak, vagy a hozzászólások végén. Egyszerűen csak feljegyeztem az, ami elhangzott Kosztáros asszony előadásában, majd reagálni fogok erre, gondolom később. Rendben van, Jéva asszonynak adná meg a szót, és utána Kásmán, osz, Kásmán úr is szót kért. Igen, és többen is szót kérnek. Három ö, hozzászólást hallgatunk meg, és utána megadjuk önnek a szót, Ombudsman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, Diamandúronsz úr. Először is köszönetet szeretek mondani az előadás, mert igen, kimerítő volt. Ö, Gratulálni is szeretnék, mert a 2009-es jelentés kiváló volt. Köszönetet szeretek mondani a, munkájáért, amit a petíciós bizottsággal együtt vezetett le és arról biztosíthatom önt, hogy a továbbiakban is együtt fogunk dolgozni. A, két intézmény között, a parlament és az ombudsman közötti együttműködés nagyon fontos, annál is inkább, mivel eh, hogy egy bizonyos módon mm, az állampolgári érdekek közvetlen reprezentációját képviseli. Nem azért akarom ezt mondani, Két dologra szeretnék rámutatni igazándiból. Az első az, hogy eh, nem volt eddig alkalmam megtenni, mégpedig, hogy gratuláljak az újraválasztásához. Azért eh, teszem ezt, mert eh, emlékeztetném mindenkit arra, hogy a parlament legitimitásáról van szó, ki szeretem emelni a parlament legalimitását, és hogy ezzel az ombudsman intézmények a leg legitimitását is eh, kihangsúlyozzuk az alapvető emberi jogi kartával, eh, mint ahogy tudják, új kihívások előtt vagyunk, egyre nagyobb teret nyer a Zombudsman intézménye, és ezáltal élénkül a petíciós bizottság munkája is prioritásaink vannak, ezek a prioritások összefüggnek az emberi jogokkal, az alapvető jogokkal, az értékeinkkel, tudjuk nagyon jól, hogy ezeket kell elsősorban szem előtt tartani, Tudjuk és hallgatjuk ezek minden nap, mivel hogy a lakosság minden nap megemlíti ezeket nekünk. Ön kiváló munkát végez megemlítette, hogy mik az ön agályai, tudjuk, ezek egyrészt régebbi agály, de arra szeretném bátorítani önt, hogy továbbra is azon dolgozzon, hogy kitöltse ezeket a hiányokat, és továbbra is különböző megoldásokat ajánljon a lakosság érdekében. A vizsgálatoknak az átlagos idejéről ről szólva, nagyon örülünk, hogy egyre rövidebb eh, ez az idő, és látjuk, hogy micsoda erőfeszítés van minden mögött. Az internet eh, szájt, a honlapnak az eliváló dolog, ezt mindenképpen ki kell emelni, ugyanakkor szeretnék gratulálni az különböző kihívásokért, ön ki hangsúlyoz ezeket a kihívásokat, ön említett az információ minőségét, az ombudsmanok hálózatát megerősíteni, ez kiváló kezdeményezések. Két dolgot szeretnék ugyanakkor kiemelni, hogy a lakosság szerepének az előtérbe helyezése, ez nagyon fontos. A petíciós bizottság az azért van, hogy kiemelje az, hogy valóban az Európai Parlament szempontjából is az a fontos, hogy az állampolgár legyen a központban amikor ön kihangsúlyozta kiváló együttműködés a további intézményekkel, ki szeretném jelenteni, hogy ön számíthat a Petíciós Bizottság segítségére és együttműködésére. Eddig is úgy gyümölcsöző volt, és remélem, hogy a jövőben is így lesz. Nagyon szépen köszönöm. Oké, okay, asszony? it's on. Well, if it was on. Akkor ezek szerint be van kapcsolva. Jó, oké. Okay. Oké. Okay. Nem akarom megismételni az imént elhangzottakat, közvetlenül rátérek a problémákra. Először is mindenki üdvözli, hogy megtért a bizottság. Ez nagy örömünkre szolgál, örömtüzeket gyűjtünk, gyújtunk, hogy végre megtértek. A Pózi ügy azonban még mindig itt van, és nagyon örömlök, hogy azt hallom, hogy most a bizottság azt mondja, hogy ezt megnyugtatóan sikerült rendezni. Köszönet illeti érte szeretném, hogyha a Porsche ügyel kapcsolatban még ilyen ügyeket hallanánk, hogy megnyugtatóan rendeződnek ezek a panaszok. Nos, bízunk abban, hogy a parlament közre tud működni abban, hogy a, a, a kormányok is bekapcsolódnak, és sikerül rendezni ezeket a panaszos beadványokat, melyek az állampolgároktól származnak jó lenne, hogyha elérnénk azt az állapotot, amikor ezek egyre kisebb számban érkeznek be. Ez persze folyamatos küzdelmet feltételez, és minden esetben a frontvonalon kell harcolnunk. Itt fölmerül a kérdés, hogy tehetünk-e bármit? A véget, azt hiszem angolul ezt úgy mondják, hogy ö, hivatalos ö, ö, nyilatkozat, Dánul ö, opening sources, Nos, végig kéne gondolni, hogy most Dániában például az ilyen környezetvédelemmel foglalkozó panaszos beadványok egyike másika úgy kezelendő, hogy az Arhuszi egyezmény szellemében intézzék az ügyeket, miután a lányom az illetékes környezetvédelmi bizottság tagjaként gondolja át, milyen elbánást igényelnek az ilyen jellegű dolgok. A kérdés, ami fölmerül az, hogy az ombudsman mit tesz ezekben az ügyekben, hiszen folyamatos ügyekről van szó, és hogyha egy ilyen hivatalos levél formájában érkező beadványt vesz készhez, akkor fölmerül a kérdés, hogy tud-e ezzel érdemben foglalkozni, vagy pedig kialakul egy kommunikációs szakadék. De talán olyan kérdés ez, amelyet most tüstént nehéz lesz megválaszolni, de talán más alkalommal visszatérhetünk rá. Szeretném, hogyha napirenden tartaná. El szeretném mondani azt is, hogy nagy örömömre szolgál, hogy együtt tudtunk működni az összes többi intézménnyel, például a beruházási bankkal, és azt hiszem, hogy ez javítja a lehetőségeinket, hiszen nem csupán belső használatra szolgál ez a bank, hanem a külvilággal is kapcsolatban áll, és jó lenne, hogyha ezért az unió alapelveihez ragaszkodnánk. Tehát köszönöm, hogy ez így is áll, és eh, érdeklődéssel várom a konkrétabb részleteket ebben a jelentésben, amelyekre visszatérünk még. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kásmán úr. Merci, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok eh, a kitűnő jelentéshez, Diamandúra úr, és az év folyamán végzett nagyszerű munkájához. Szeretném elmondani, és csupán ernyire szorítkoznék, hogy ahhoz, hogy elfogadjuk a bűn e, fogalmát, meg kell tudnunk e, e, határozni, hogy mi is ez. Minden esetre azt látjuk, hogy egyfajta javulásról számolhatunk be az ombudsman és az intézmények kapcsolatrendszerében, tehát ez egyfajta feloldozás. Ami pedig az 1049 per 2001-es rendelet rendelkezéseit illeti, ennek megfelelően javulóban lévő együttműködést látunk, ez pedig elsősorban a dokumentumokhoz való hozzáférést szabályozza. A legtöbb panaszos beadvány ezzel kapcsolatban merült föl, illetve a versenyjogi, a kiválasztási eljárásokkal kapcsolatosak is vannak sokan. A kérdéseim ezek kapcsolatban úgy fogalmazhatók meg, hogy melyek azok az intézmények, amelyek a leg legtöbbször igénylik a dokumentumokat, a parlament, a tanács vagy a bizottság, illetve az együttműködés, melyet kialakított ezzel a három intézménnyel, hogyan alakul, és az a konfliktus, amely a dokumentumokhoz való hozzáféréshez és a az információhoz való hozzáféréshez kapcsolódik. A jogszabályalkotás előkészítő szakaszában egészen eltérő a már meglévő dokumentumokhoz való hozzáférés kérdésétől. E, és e, jellemzően e, fölmerül-e az, hogy valamely intézmény nagyobb mértékben ellenáll a többinél az ilyen adatok, illetve információk nyilvánosságra hozatala vonatkozásában 2008-ban, 9-ben, illetve korábban. Diamandurosz úrnak visszaadom a szót, és utána Baszeszkó és mások is szót kérték. Parancsoljon! Euh, Most szeretne hozzászólni? Vagy Bazescu kapja meg a szót, és utána a többiek parancsoljon. Diamandouros úr, szeretnék gratulálni ennek a jelentéshez, amelyet ma ismertetett. Kár, hogy a legtöbb kollégám nem tud megjelenni pillanatnyilag ezen az ülésen. Én így magam konstatálom, hogy eh, az európai ombudsmannak és az európai intézményeknek a kapcsolatrendszere javuló tendenciát mutat, és eh, eh, ezzel kapcsolatban világos választ kaptunk a kérdéseinkre. Így tehát ezt örömmel nyugtázunk. Mint helyesen kijelentette, a polgári kezdeményezés újfajta formája a résztvételi demokráciának az európai állampolgárok számára. Az önnézete szerint melyek azok a főbb problémák, melyek felmerülhetnek ennek az új eh, állampolgári kezdeményezésnek a gyakorlati megvalósítása területén. Itt szeretném, hogyha konkrétumokra tudnak ítélni. Köszönöm. Tadeka asszony, parancsoljon! Ah, I apologize, Mrs. Elnézést, Baszeszko asszony, nem pontosan értettem, hogy melyik intézményre, melyik eszközre is hivatkozott konkrétan? Az állampolgári kezdeményezésre. Tehát erre gondoltam én. Yes, thank you. Nem. Igen, köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék személyesen gratulálni Diamandura úrnak a jelentéséhez minden jövőbeli téma közös ügy, és talán csak egy javaslatot tennék új jogszabály megalkotására. Tudjuk azt, hogy a az szerződés 298-as cikke előirányozza, hogy megfelelő színvonalú hatékony szolgáltatásokat nyújtson az Európai Unió, azonban nem elég pontosan fogalmaz ez a rendelkezés. Szeretném megkérdezni, hogy a parlament számos szakbizottságával együttműködve milyen új jogszabály megalkotását kezdeményezi az Európai Unió által nyújtott szolgáltatások színvonalának javítására. Értető? tehát ön akkor egy új administratív eh, jogszabály megalkotására utal? Igen, igen. Jó, értem. Azt hiszem, hogy ezt meg fogom tudni válaszolni. Tehát egyfajta átfogó eh, rendelkezésre gondoltam. Köszönöm szépen. Ner úrnak adom még a szót, ha nem probléma, és utána, e, utána vál, kapja meg a szót. Yes, thank you. Only if you would... Köszönöm. Eh, Hogyha persze előtte szeretne válaszolni, akkor én azért vagyok itt, hogy rendelkezésre álljak a tisztelt képviselőknek. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni két olyan témára, amelyeket említett az ismertetés végén Szeretnék olyan két témára hivatkozni, amelyek kapcsolódnak azokhoz a kérdésekhez, amelyekkel jelenleg foglalkozunk a parlamentben. Az egyik ezek közül a dokumentumokhoz való hozzáférés kérdése, amelyel az Alkotmányügyi Bizottságban foglalkozunk most, és ilyettem meg ki, ha jól ejtem ki a nevét, foglalkozik egy jelentés formájában, és úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lenne integrálni az ön felfogását, jövőképét, felvetéseit, amelyeket ebben a jelentésben rögzít az ott folyó munkával. Ezért arra szeretném kérni, hogy a jelentés előkészítésében támogatólag működjön közre, hiszen az ön tapasztalata amelyet munkája során szerzett, mint például a Porsche ügyben, a dokumentumokhoz való hozzáférés kérdésében, hozzásegíthet bennünket, hogy jó jelentést állítsunk össze, hiszen ugyanazokat a tendenciákat észleljük, amilyeneket önök, hogy tudnélik a bizottság egyre nehezebben adja ki a dokumentumokat. A másik az európai állampolgári kezdeményezéseket illeti. Azt hiszem, hogy a jelentésében foglaltak igen hasznosak. Most már ki is kialakult egyfajta eh, jogszabálytervezet, és szeretnénk, hogyha ehhez volna szíves majd hozzá szólni. Ugyancsak javasolnám, hogy felkérjük Önt, hogy amikor a jelentéssel foglalkozunk ebben a bizottságban, akkor ossza meg velünk nézeteit, véleményét, és ugyancsak fölvetném azt a kérdést, hogy eh, miként értékeli saját szerepét, az Európai Ombudsman szerepét az állampolgári kezdeményezés különféle fázisaiban. Tehát például a kezdeményezések felmerülésekor, amikor az elfogadhatóság kérdése merül föl, a bizottság a jogszabálytervezetében például azt javasolja, hogy azok a kezdeményezések, amelyek szemben állnak az európai bizottság által elfogadott értékekkel eh, ne legyenek befogadhatók. Eh, Sefcsovics eh, biztos úr úgy gondolja, hogy az a megfogalmazás is megáll, hogy az ostobácska kezdeményezések elvetendők, és ezért jó lenne valamilyen világos javaslatot megfogalmazni, hogy ki döntsön ezekben a kérdésekben. Ki az, aki állást foglalhat az ilyen kezdeményezek elfogadhatósága vagy elvetendő volt a kérdésében. Vajon például az Európai Ombudsman szerephez juthat e tekintetben, amikor olyan állampolgári kezdeményezésről van szó, amelyhez összegyűjtöttek e, egymillió aláírást, de a bizottság úgy dönt, hogy nem intézkedik. Ilyenkor például e, tovább vithatjuk-e a javaslatot az ombudsmanhoz, annak felmérésére, hogy milyen tanácsot adhat, segítséggel e, szolgálhat-e, hiszen úgy gondolom, hogy ha egy millió állampolgár Európa szerte aláírását volt hajlandó adni, és utána nem történik semmi, akkor az problémát okoz mely eh, gondolatai vannak ezzel kapcsolatban önnek? Köszönöm szépen. Excusez-moi, c'est à vous, Öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is franciául kezdem, annak érdekében, hogy válaszoljak a franciául elhangzott kérdésekre, majd angolul válaszolok az angolul feltett kérdésekre. Abban a sorrendben, ahogy ezek elhangzottak, remélhetőleg. Um, pour commencer, je voudrais bien... Köszönetet szeretnék mondani Kosztár asszonynak az elhangzottakért. Én nagyon boldog vagyok, örülök, hogy a bizottság elfogadja, elismeri az ombudsman erőfeszítéseit annak érdekében, hogy elősegítsük az úgynevezett szolgáltatási hálót, annak érdekében, hogy a segítségnyújtás kultúráját megerősítsük, a bizottság, a biztos urak részéről, a főigazgatók részéről nagyon sok segítséget kaptam, nagyon sok bátorítást kaptam magam részéről nagyon sok dolgot kell még megoldani, nagyon sok együttműködési lehetőség van még előttünk, ugyanakkor nagyon boldog vagyok, hogy az ön a szavai alapján lesz egy értekezlet a kollégáival, mert számomra nagyon fontos, hogy a kollégiumot tájékoztathatom, azon túl, hogy vannak a rendszeres találkozók a biztosokkal, de nagyon fontos, hogy a szolgáltatások kultúrájának a rendszerét elmagyarázzam. Nagyon fontos, hogy más eh, intézményekben is elmagyarázzam, mert vannak olyan, az Európa intézményeknek olyan részei mindig, amelyek elfogadják azt az elképzelést, hogy proaktívan működjenek együtt a lakossággal, ugyanakkor más eh, részek vannak, amelyek eh, inkább ellenállnak ennek a gondolatnak, valószínűleg azért, mert nem értették pontosan, hogy miről van szó, és emiatt üdvözlendő az a találkozó, amelyről ön ö, célzott. De van Cséva asszony, újfent köszönöm szépen a megjegyzéseket, köszönöm szépen, a, ö, hogy gratulált a munkánkhoz. Az ombudsman természetesen függ a parlamenttől. A legitimitás kérdése, amelyekkel felruházzák az ombudsman a működése során. Ez természetesen meghatározza ezt a legitimációs eljárást, ami számomra rendkívül fontos. Franciául az az erkölcsi autoritás kifejezést használják, és ezt nagyon szeretem, és nagyon fontos, hogy meglegyen ez az erkölcsi felhatalmazás. És ezért nagyon fontos az együttműködés a parlamenttel, és ezen belül is nagyon fontos a petíciós bizottsággal való együttműködés, mert a, az Európa Unió mechanizmusa ezen keresztül egy emberi arcot mutathat az állampolgárok felé ez nagyon fontos, és remélem, hogy ezt egyre jobban fel tudom építeni az önök támogatásával, az önök bátorításával. Ki kell hangsúlyoznom azt a tényt, hogy csökkentettük az esetek tanulmányozásának az idejét, 2004 után robbanásszerűen megnőttek a e, e, esetek száma 55%-os növekedés volt akkor, és eh, három-négy éven keresztül azon dolgoztuk, hogy ezt az óriási növekedést eh, kezelni tudjuk. Eh, a rugalmasság, az eszközök felhasználása, valamit Kosta Roza asszony is említett, ezért sikerült ezeket elérni. A, a eljárások is nagyon fontosak, például ezzel is sikerült csökkenteni az eljárások idejét egy év alá. Ez rendkívül fontos, és ez mutatja az, hogy ombudsman mennyire foglalkozik, mennyire szíven viseli ennek a, a szolgáltatások kultúrájának a kérdése. Megpróbáljuk a fontosabb témák mélyére ásni, két dolgot szem előtt tartva. Egyrészt az, hogy a karta az kötelező jellegű, a 41-es cikk, a jó közigazgatás, a jó good governance kérdése, az nagyon fontos, a Lisszaboni szerződésből kiindulva, és megpróbálunk egy másik területen is lépéseket tenni, ami rendkívül nehéz, mégpedig az, hogy tartalommal ellátni, a fair kifejezést felhasználva, franciául nem nagyon használják, de a lényeg a good governance, a jó kormányzást tartalommal feltölteni, milyen módon a bíróságok tudják ezt tükrözni, a fairness, a, a fair nagyon fontos a 41-es cikk alapján. Tehát ez lenne az a két tengely, amely mentén szeretnék eh, tevékenykedni és dolgozni. Még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és eh, nagyon köszönöm, hogy támogatásáról biztosított, ami a többi képviselő társára is vonatkozik, akik segítenek a munkámban. Én tudomásul vettem az aggáját, remélem, hogy írásban meg tudom majd ezt válaszolni, konkrét jogi tanácssal tudok szolgálni. Én ugyan nem vagyok jogász, éppen ezért nem kívánok olyan területekről nyilatkozni, amelyekről nincsenek teljes körű ismereteim. Minden esetre tudom, hogy ez az ügy a következőről szól. A szerződés és a bíróság esetjoga az igen kiterjedt körben elismeri a bizottság saját belátási jogkörét. Tehát ez egy elég széles körben érvényesül, de csak olyan területeken, ahol ennek a jognak a gyakorlása az esetleges visszaéléseket hivatott megakadályozni. Tehát én nem avatkozhatom ebbe a jogába a bizottságnak, amikor úgy dönt, hogy egy ügyet lezár, nem zár le, vagy a bíró, bírósághoz utal. Voltak olyan esetek, amikor a bizottság nem jár el, és ezt a saját diszkrecionális jogkörét gyakorolja. a legtöbb esetben ezt alkalmazza a bizottság, és a legtöbb esetben döntenie kell, de az, hogy hogy dönt, ez saját belátásán múlik. Tehát ezzel a kérdéssel majd egy hivatalos írásos levélben fogok foglalkozni. Cashman úr, köszönöm a megjegyzéseit. Ha lehet, akkor szeretném javasolni, hogy annak ellenére, hogy vannak vallá, van vallási etika és világi etika, és van világi bűn és vallási bűn, ebben a kérdésben nem kívánok állást foglalni. Elnök úr, asszony, hogyha lehetővé teszi, Jézus is megbocsátaná, viszont ateistaként ez engem különösebben nem nyugtat meg. Az ombudsman természetesen eh, ilyen fontos kérdésekben nem hivatott állást foglalni. Na most eh, rátérve a fő kérdésére, Kesmen úr, azt mondanám, különös tekintettel az intézmények méretére, a okmányokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos panaszok zömmel a bizottsággal kapcsolatosak. De miután a bizottság jelenik meg az összes panasz 56-60 százalékában, és a bizottság képviseli gyakorlatilag a teljes EU közigazgatás két harmadát, ebből fakadóan indokolhat ez a nagy szám, ez nem azt jelenti, hogy a bizottság teljesítménye a legrosszabb. De hát ez tény, hogy a bizottsággal szemben nyújtanak be legtöbb panaszt. Az összes panasz 56%-a a bizottsággal kapcsolatos, a tanácssal kapcsolatosan 12%, az epsz val 10%, és a tanácsal kapcsolatosan kevesebb, mint 10% panasz érkezik. Igen, nagymértékű együttműködést élvezek a bizottság részéről a legtöbb esetben, és ezt hangsúlyosan mondom. Ezt mondtam de Costa Rosa asszonynak is az előbb. A bizottság gon belül vannak bizonyos belső válaszvonalak. Ez nem egy egységes testület, tehát vannak olyan részlegek, amelyek maximálisan a az együttműködés és az okmányok hozzáférhetőségének biztosítása mellett kardoskodnak és azt teljesítik. Romero urral, a jogi szolgálat vezetőjével is találkoztam tavaly, és megbeszéltük, hogy hol lehetne, milyen előrelépéseket lehetne tenni azokon a területeken, amelyek a jogi szolgálat hatáskörébe tartoznak. Tehát az együttműködés jó, természetesen vannak olyan esetek, amikor vonakodik a bizottság, vagy ellenáll, illetve megtagadja az együttműködés. Ami a parlamenttel való együttműködést illeti, azt mondhatom, hogy a helyzet jó, az okmányokhoz való hozzáférés is sokat segített az ügyek megoldásában, habár esetenként előfordulnak problémák. Az önök szakbizottságával gondolom mindenki emlékszik, hogy voltak olyan esetek, amikor a pénzügyek tekintetében voltak súrlódások a bizottsággal. Az a az tény azonban, mint ahogy Kesmen úr is említette, az ombudsman statumában és a szerződésben is az szerepel, hogy az ombudsmannak a feladatát az Európai Parlamenttel szemben is el kell látnia a jogállamiság szellemében. és természetesen én a jogszabályokat nem tudom eltérően alkalmazni, mint ahogy ezt tettem a múltban, ami a parlament saját belső igazgatását, illetve az átláthatóságát illeti. Ami a tanácsa, tanácsot illeti, itt a legkevesebb a panaszok száma az okmányokhoz, dokumentumokhoz való hozzáférés kapcsán. Tavaly némileg szigorításra került sor az úgynevezett érzékeny vagy kényesebb anyagokhoz való hozzáférés kapcsán. Itt azonban az a jó hír, hogy korlátozott, vagy illetve az úgynevezett restricted, ami a titoktartási kezelési rendszerben a legalacsonyabb fok, az ilyen minősítésű okmányok hozzáférhetősége javult, tehát most megtaláltuk a módját, hogy az ilyen kényes kérdéseket is kezelni tudjuk, és remélhetőleg ez a jövőben is így lesz. Úgy gondolom, hogy ha jól értettem a kérdését, ennyit tartoztam elmondani. Bazeszkó asszonynak köszönöm a gratuláló elismerő szavait, pozitívan értékeli az ombudsmant, aminek én mindig is örülök. Ezzel tulajdonképpen arra is sarkal minket, hogy még jobban végezzük a munkánkat. Ami az ECI-t illeti, és ezt most összevonnám Hefner úrnak adandó válaszommal, ha megengedi, akkor ezt a választ egy későbbi időpontra halasztanám, hiszen ezt a két kérdést együtt kéne kezelni. Danuka asszony számára két válaszom van. Az ombudsman értelemszerűen nem foglalkozik új jogszabályokkal. Ez az önök hatásköre, mint képviselőké. Az én feladatom az, hogy akkor lépjek fel, amint önök elfogadnak egy jogszabályt, és az végrehajtásra kerül, jól vagy rosszul. Nyilvánvalóan én komoly figyelemmel kísérem minden olyan jogalkotási tevékenységüket, ami az állampolgárokat, az alapjogokat, a jó közigazgatást illeti, és a parlamentet tájékoztatom az összes illetékes szakbizottság fellépése alapján, de nyilvánvalóan az önök szuverén joga, hogy hogyan alkotnak meg egy-egy jogszabályt. Én már csak a végrehajtás szakaszában léphetek fel. Ami pedig a konkrét kérdését illeti, egy közgazgatási jogszabály megalkotásával kapcsolatosan. A szerződés 298-as cikke vonatkozik erre. Mi is igyekeztünk ezt szorgalmazni, és úgy látjuk azonban, hogy az intézmények talán még nem felkészültek ez irányban lépni. Malmström asszony is elő, szeretne előrelépni ezen a területen, és a bizottság álláspontja az, hogy a jövőben ezt tervbe vesszük, de egyelőre még nem érkezett el az ideje. Minden esetre azt is még egy dolgot szeretnék említeni, ami talán vitás vagy vitatott lehet. Egy egységes jogszabály megalkotása komoly előnyökkel járna az állampolgárok számára, hiszen ez egy egységes jogi aktust teremtene. Az ombudsman speciális szerepe az, hogy a jogon túl működjön, nem a jogon kívül természetesen, hanem úgymond a jogon túl. Én nem akarok visszaélni, és azt mondani, hogy van élet a jogon túl is, vagy a jogon kívül is. Én itt nem ezt gondolom, hanem az, hogy vannak olyan egyértelmű területek, ami a legalitás, tehát a jogszabályok által előírt minimumkövetelmények, illetve a megvalósítás vagy a közigazgatás között. A jó adminisztráció vagy közigazgatás több, mint a jogok nem megsértése. És ez egy saszkárdét teremt az ombudsman számára. Tehát az ombudsmannak feladata, hogy a jog és a jó közigazgatás közötti területen mozogjon. Tehát mindig is a jog által szigorúan kijelölt területen túl is mozognia kell. A jog alapján kell természetesen kiépíteni a jó közigazgatást, és most akkor Hefner, kér, Hefner úr kérdésére rátérve, ami Bazescu asszony kérdésére is választ adhat, én teljes mértékben rendelkezésre állok, rendelkezésére állok. Mindig is közvetlenül és nagy örömmel reagáltam a parlamenti szakbizottságok meghívására, illetve más intézmények meghívására is, annak érdekében, hogy együtt szolgálhassuk az állampolgárok érdekeit, tehát ami az a dokumentumokhoz való hozzáférést illeti. Én természetesen kész vagyok az Alkotmányjogi Bizottságot is segíteni, és görögként hadd gratuláljak kiváló finn kiejtéséhez valóban Meteheki asszonyról van szó. Kérem, hogy jelezze, amikor ez aktuális, és akkor majd erre reagálok, mint ahogy ezt tettem a múltban is, ami pedig az állampolgári kezdeményezések kérdését illeti. Már több alkalommal kifejtettem ezzel kapcsolatos véleményemet, és a nyilvános konzultáció kapcsán is, amit a bizottság szervezett. Ez egy nagyon fontos eszköz, amit szoros figyelemmel kell kísérni, annak elkerülésére, hogy az esetleges csalódásokat elkerülhessük az állampolgárok körében. Remélem, hogy sokan osztják ezt a véleményemet. Az, hogy egy kezdeményezést egy millióan aláírnak az interneten, ez nem jelent semmiféle, nem ütközik semmiféle akadályba, tehát ez, ez egyre több feladatot ró az intézményekre, hogy az állampolgári kezdeményezéseket rögtön az elejétől fogva megvalósítsák, mégpedig nagyon körültekintően. Az állampolgári kezdeményezést nagyrészt a bizottság fogja koordinálni. De ez nem csak a bizottságot szolgáló mechanizmus, hanem a parlamentet is szolgálja ez a mechanizmus, nevezetesen abban, hogy a Lisszaboni szerződés rendelkezései, ami a fokozottabb párbeszédre irányulnak, illetve az önök parlamentje és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés erősítésére, az állampolgárok párbeszéd, állampolgárokkal folytatott párbeszéd erősítésére. Tehát tulajdonképpen ezeknek a rendelkezéseknek kettős haszna van. és ezért éltem egy javaslattal, amit önök, önnek is megküldhetek, ha még nem kapta meg, arra vonatkozóan, hogy milyen munkamegosztás legyen a parlament és az ombudsman között az eljárás rendi integritás biztosítása érdekében. Az ombudsmannak a jogi szempontok tekintetében kell állást foglalnia a befogadhatóság, a regisztráció és egyebek tekintetében, hiszen számos panaszt kap az ombudsman, illetve az önök szakbizottsága is az eljárási kérdésekkel kapcsolatosan. Tehát az ombudsman az eljárásbeli, illetve jogi szempontból foglal állást, viszont önöknek, mint parlamenti képviselőknek a politikai szempontokkal illetve a tartalommal kell foglalkoznia, annak elkerülésére, hogyha egy kezdeményezés 1 millió aláírást kap, és erre a bizottság azt mondja, hogy ez nem befogadható, akkor az állampolgárok csalódjanak vagy frusztrálódjanak. Tehát a lényegi politikai szempontok mérlegelése nagyon fontos, mégpedig oly módon, hogy a bizottság az adott rendelet kapcsán elláthassa hatáskörét az állampolgárok javára. És én maximálisan az önök rendelkezésére állok, akár az önök szakbizottságához, vagy más szakbizottságokhoz. Kész vagyok bármikor ellátogatni, amint erre igény merül fel. Remélem, hogy Hefner úr kérdésére ezzel megválaszoltam. Köszönöm szépen, Ombudsman úr, Diamandurasz úr. A válaszokért, mert ez igen konstruktív volt, annyit szeretnék még hozzátenni, hogy nagyon sok a munka, és legyen mindig továbbra is ennyire igényes, mint ahogy eddig, mert ez faszamunkra nagyon fontos. Aztán mindjárt átadom a szót önnek a külön jelentés miatt, de most átadom a szót az előadónak arra kérem önöket, hogy ne, vesz, ne túl hosszosan beszélnek, mert 12.30-ig mindenképpen le kell zárni az ülést. Köszönöm, asszonyom. Most rövidebb leszek a speciális jelentéssel kapcsolatban, amely definíciója értelmében is rövid amely Nos, ez a jelentés, ez egy olyan jelentés, amelyik egy teljes évnek a tevékenységét érinti. Thank you for this opportunity to make a short Tehát rövid ismertetést szeretnék kapni a, a távlati megállapodásunk jelenlegi helyzetéről, de egy speciális jelentés formájában fogalmaznám meg gondolataimat. A speciális jelentés az ombudsman végső fegyvere. Én amikor az éves jelentést ismertettem, a döntéseink jogi kötelmet teremtenek, ezért indokolással ellátott határozatokat kell hoznunk. A rendkívül csekély számban megjelentetett speciális jelentések, amelyeket az Európai Parlamenthez intézett az ombudsman, összesen 17-re rúg az összszámuk 14 és fél év alatt. Ez mutatja, hogy az esetek túlnyomó többségében a társintézmények messze menően együttműködnek a kópera, az ombudsmannal. Egyes esetekben azonban mégiscsak speciális jelentést kell beterjesztenem, amikor ennek ellenkezőjét észlelem. A következő lépés adott esetben egyfajta fenyegetést is jelenthet, hiszen hogyha az ember kilátásba helyező és speciális jelentést fogalmaz meg, akkor ez arra ösztönzi a társintézményeket, hogy mozgóban működjenek együtt. Ezek tehát ritkán jelennek meg, e, és arra alkalmasak, hogy az érintett intézménynek az együttműködési szándékát a parlament e, közreműködésével e, segítsük föllendíteni. Buzdítsa a parlament ilyenkor az együttműködésre az elmarasztalt intézményt. Ez tehát egyfajta fegyver a kezünkben azt remélem, hogy amikor egy speciális jelentés kerül a parlament elé, akkor a parlament mindig figyelme fogja venni, hogy milyen körülményekre való hivatkozás található benne, hiszen az állampolgárok alapjoga, hogy ne sérüljenek olyan őt megillető lehetőségek, mint például az itt taglalt kérdés. Azért fejtettem ki ezt, mert Ilyenkor az ombudsman eh, hivatala, illetve a parlament együtt lép fel, karöltve eh, szólítva föl eh, az elmarasztalt intézményt. Nos, az idén február 24-én készítettem el ezt a jelentést, speciális jelentésemet, amely a 676 per 2008 per RT jelű panaszos beadványjal kapcsolatos vizsgálatomra vonatkozik Speciális jelentésemben a parlament segítségét kérem, hogy a jövőben a bizottság jobban tartsa tiszteletben együttműködési kötelezettségét. 2007-ben egy a, társ, a környezetvédelem területén működő civil szervezet fordult hozzánk, olyan dokumentumokkal kapcsolatban, amelyek Eh, az Európai Bizottság és eh, gépjárműgyártók között lefolytatott tárgyalásokról szól, és amelyeknek célja a személygépjárművek CO2 kibocsátásának csökkentése. 18 eh, levélváltásra került sor, Verheugen elnökhelyettes között különféle autógyárakkal, és ezeknek a nyilvánosságra hozatala a bizottság álláspontja szerint sértheti egyes gépjárműgyártók kereskedelmi érdekeit. Ennek következtében a bizottság területén folytattam le a vizsgálatomat, mégpedig 2008. október 27-én, amelynek az alapján megalapítottam, hogy a 18 közül mindössze 15 levelet bocsátottak a kérelmező rendelkezésére, és a három visszatartott levél vonatkozásában a bizottság megsértette a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos kötelezettségét. A működési szabályzat alapján a bizottságnak három hónapon belül kell véleményt megfogalmaznia az ajánlás tervezetem vonatkozásában. 2009. januárjában kelt ez az anyagom, amelyre azonban elmulasztott válaszolni a bizottság, illetve hiába kértem ezt csupán a határidő leteltét megelőző, egy nappal megelőző időpontban kerül sor egyfajta válasz megadására, amely azonban nem érdemi válasz volt, hanem csupán a válaszadási határidő kiterjesztéséről értesített. Így tehát 2009 2009. április 29-ére módosult a válaszadási határidő. Majd ezt további packázással hosszabbították meg, és további meghosszabbítást kértek 2009. június 26-áig. Miután a bizottságnak valamennyi kérésének eleget tettem, és ezt a válaszadási határidőt elfogadtam, 2009. júniusában eh, levélben fordultam a bizottsághoz, amelyben eh, rögzítettem, hogy érthetetlen számomra, hogy miért van szükség hatszori határidő módosításra ahhoz, hogy egyszerűen megfogalmazott kérdéseimre érdemi választ adjanak erre gyors választ kaptam július 27-én, 17-én, amelynek értelmében a bizottság nincs abban a helyzetben, hogy kimerítő választ adjon, tekintettel arra, hogy a level feladójával részletes egyeztetésre van szükség, ez pedig a Porsche gyár volt. Ennek következtében tervezeteket fogalmaztam meg, amelynek értelmében a bizottságot kötelezni kell ahhoz, arra, hogy a levelek szerkesztett változatához történő hozzáférés hozzáférést biztosítsa, olyan adatokat nyilvánosságra hozva, amelyek nem sérthetik a Porsche gyár kereskedelmi érdekeit. Ezek után a Porséhoz intézett levelek németre fordítására való hivatkozással késleltették a további válaszadást, és november végén kellett újabb levélben fordulnom a bizottsághoz, kérve, hogy a Porséhoz intézett levelüket nekem is küldjék meg, és kértem, hogy a levelekhez való hozzáférésemet biztosítsák. A 2009-es év szeptemberében a bizottság telefonon arról értesített, hogy rövidesen értesítést fognak küldeni a Porsche-nak az ügyel kapcsolatban majd 2010. február 10-ig nem kaptam tájékoztatást sem erről az értesítő levélről, sem pedig arról, hogy a kért levelek közzétételét biztosította volna a bizottság. A bizottság ennek megfelelően valóban a 15 levél vonatkozásában megfelelt kötelezettségének, de a három hónapos válaszadási határidő ellenére, amelyet ez a parlament fogalmazott meg, az ombudsman szervezeti és működési működési szabályzatában 15 hónapig tartott, mire e, nagy nehezen sikerült kicsikarni a választ a bizottságból. Ennek következtében e, kellő időben megfogalmaztam az ajánlás tervezeteimet. E, a különféle közleményekben a bizottság kifejtette, hogy nem tudta meg teljesíteni kötelezettségeit, amelyeket az ajánlás tervezetben megfogalmaztam, mert folyamatosan kellett egyeztetni a porsegyárral a levelek közétételek kérdésében. A konzultációk időtartama illetve annak elhúzódása kétféle elv, érv alapján indokolható véleményük szerint. Az egyik az, hogy pozitív eredményre törekedtek a nyilvánosságra hozatal kérdésében a Porséval, másodszorban pedig a Porsche-nak megfelelő időt kellett rendelkezésre bocsátaniuk, hogy e, jogi eljáráshoz folyamodhassanak, e, amennyiben e, jogsérelmet észlelnek a bizottság adat nyilvánosságra hozatali szándékával kapcsolatban. Ez pedig a 1049-es rendelet négy, 4-es paragrafusa értelmében a válaszadási határidő megtakad, kötelezettség megtagadását jelenti. Tehát saját maga szabta határidők sorozatos áthágása következtében ez elfogadhatatlan, valamint a bizottság rendkívüli késedelmét semmiképpen sem indokolhatja a Porséval történő egyeztetés fontosságára való hivatkozás. Ennek következtében ez e, is elvetendő érv, e, mindössze e, ürügynek tekinthető, és sérül az őszinte együttműködésre vonatkozólag megfogalmazott javaslat, amely az Európai Unió 2039-es cikkének negyedik pontjában foglaltatik. Eh, amely kimondja, hogy eh, együttműködési kötelezettség terheli az európai intézményeket a társintézményekkel, ez pedig a eh, szerződés egyik alapvető fontosságú rendelkezése. A 15 hónapos késedelem, amelyet az ajánlástervezet említ, nem indokolható azzal a kötelezettséggel, hogy a Porséval folyamatos egyeztetést kellett folytatniuk. Eh, ennek következtében a bizottságnak a viselkedése nem csupán az intézményközi párbeszéd eh, zavartalanságát, hanem az Európai Unió hitelességét is veszélyezteti. Ennek következtében ez eh, helytelen ügyvitelt valósít meg, és hiába próbáltunk minden rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget kimeríteni, ezek olyan kockázatot vetnek föl, hogy aláássák a polgároknak az európai intézményekbe vetett bizalmát. Kérjük tehát az EU Európai Parlamentet, hogy a bizottság felügyeletét ilyen tekintetben lássa el, hogy a, az Európai Unió alapjait jelentő jogállamiság alapvető követelményeinek minden esetben feleljen meg és vegye figyelembe a ház által elfogadott határidőket, amikor egy társintézménnyel elő, el, el, el, foglalkoznak. Ezért kérem a parlamentet, hogy fontolja meg a speciális jelentést, és követelje meg a bizottságtól elsősorban, hogy ismerje el, hogy az ombudsman megkeresésére adott késedelmes válasz együttműködési kötelezettségének megsértését valósította meg, és ütközik az Európai Unióval kapcsolatos szerződésben, másfelől pedig az őszinte együttműködés követelményének a jövőben az ombudsmannal feleljen meg. Köszönöm, elnök asszony. Euh, köszönöm szépen, köszönöm a munkáját, kiváló mm, munka ez, ugyanis az állampolgárok mindig figyelnek az intézményeinkre. Pagyelini asszonynak adom meg a szót, aki az előadó ebben a témában. Jelentéstevő voltam ebben a témában. Papandreou Diamantopoulos úr munkájában, de ebben ebben a témában? Nem vagyok jelentős, de ugyanakkor szeretnék hozzászólni a témához. Parancsoljon, parancsoljon, önné a szó. Sí. Egy kérdést szeretnék feltenni Diamantopoulos úrnak és a bizottsághoz, és a következő a kérdés Diamandouros úrhoz. megkapta végül is a Porsche leveleit, amiket régóta kér, és egy kérdésem lenne a bizottsághoz. Arseni úr és jó magam benyújtottunk egy kérelmet ezzel a kérdéssel, ezzel a késedelemmel kapcsolatosan a Porsche ügyben. A bizottság válaszolt nekem a, a, a e, teljesen elfogadhatatlan módon itt van a levél. Azt mondja, hogy egy másik kollégához intézett válaszra utalt, és azt arra irányított. Megpróbáltam utána járni ennek a másik kollega által föltett kérdésre kapott választ, és a válasz teljesen más. A kérdés teljesen más. Tehát az a tény, hogy a a válasz elfogadhatatlan. Barroso úrnak a válasza a bizottság névében a 28.14.2010. Ez azt jelent, azt mondja, hogy Arsenis urat és engem Borgezio úr által föltett kérdésnek a válaszára utal, illetve arra irányít tovább. Ez a kérdés teljesen más. Én úgy vélem, hogy szégyen az, hogy ilyen válaszokat adhatnak, hogy ilyen módon kezelhetnek egy parlamenti képviselő kérését. Elfogadhatatlan ez a bizottság részéről. Oken asszonynak adom meg a szót. Så tror jeg, jeg vil tale dansk. For at... <laughs> for, Jeg siger, jeg vil tale dansk for at holde tolkene lidt i form, øh, så de også kan oversætte fra dansk. Dánul fogok szólni, hogy a tolmácsokkal is egy kicsikét törődjük. Először is nagyon szépen megköszönöm, hogy az ombudsmannal, hogy ezt a jelentést megkaptuk. Szerintem ez egy nagyon jó jelentés. Rendkívül részletesen mutatja be E, azt az eklatáns példáját, hogy a bizottság milyen arrogánsan jár el az ombudsmannal szemben is. Meg kell mondani, hogy ez egy komoly tanulság ebből az esetből. Felvázolta itt az esetet, e, és talán egy kérdésem lenne, miért foglalkoznak itt az Alhuszi egyezménnyel, hiszen itt kibocsátásokról van szó, és egyértelmű, hogy a bizottság egy ilyen óriási céget az állampolgárokkal szemben véd meg, illetve a környezetvédőkkel szemben véd meg. A szerződést be kell tartani, és ott szerepel egy rendelkezés, miszerint minden EU intézménynek be kell tartania az Arhuszi egyezményt. És Paradelis kollégának is mondom, hogy egyszerűen hihetetlen, hogy ilyen választ adjon a bizottság. És ha megnézzük, hogy mi húzódik meg emögött, gyakorlatilag ez túlmegy minden határon. Ezt mindenféleképpen tudomásul kell venni. Nagyon sértő ez a válasz. Szerintem nagyon erőteljesen kellene reagálni erre. Úgyhogy még egyszer köszönöm a kollégának is, és Diamantopoulos úrnak is a jelentését je donne la parole à Monsieur Hefner, mais après je ne prendrai... Hefner úrnak adom meg a szót, arra kérem, hogy röviden szóljon hozzá, mert szorít az idő. Én konkrétan azért jelentkezem, mert itt egy német hátterű cégről van szó, úgyhogy ezért gondoltam, hogy németül szólok. Az első kérdésem azzal kapcsolatos, hogy itt a bizalom megrendüléséről szólt. Hogyan tudjuk ismét helyreállítani ezt a bizalmat? Az állampolgárok nem rendelkeznek egy óriási apparátussal, egyedül vannak. És ennek igen komoly következményei lehetnek egy magánszemélyre nézve. Ha nem tart be egy határidőt, akkor ködbért vagy szank, bírságot kell fizetni, vagy egyéb szankciók terhelik itt gyakorlatilag egy hasonló mulasztásról került sor, és engem az foglalkoztat, hogy hogyan lehet az állampolgárok bizalmát ismét helyreállítani. Hogy az ilyen ügyeket komolyan vesszük, és vannak következményeik. A másik kérdésem pedig, hogyha a jogat megnézzük, a jogi szempontokat, akkor egyértelmű, hogy a itt a Porsche-vel kapcsolatosan az autó kibocsátási határértékéről volt szó. A Porsche az a gyártó, amelynek az autói a legmagasabb kibocsátásúak. ez az egyik legsikeresebb gyártó, a legnyereségesebb gyártó. Tehát a Porsche-nak nem igazán állt érdekében, hogy betartsa ezt az itt vitatott rendeletet és eh, ráadásul a biztos eh, szintén német származású volt. Ha jól értem ezt az egész ügyet, akkor a biztos, eh, bizottság azt hozta nyilvánosságra, amit a biztos a francia vagy spanyol gyártókkal levelezett, de a legszennyezőbb gyártóval folytatott levelezését, aki melesleg ugyanabból az országból származik, mint a biztos, nem hozta nyilvánosságra. Tehát az állampolgároknak állampolgárokban ezt a, azt a benyomást keltheti, hogy nem egyenlően bánnak minden gyártóval, tehát itt a bizalomnak igen komoly szerepe van. Köszönöm szépen, Diamanduros úrnak adom meg a szót, arra kérem önt, hogy röviden szóljon. Köszönöm szépen, Paladeli asszony kérdésére fogok válaszolni, és utána a többi kérdésre fogok válaszolni. Most görögül tehát. Természetesen vannak bizonyos korlátaim egyéb nyelvekkel. Κυρία Παλιαδέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Paladeli asszony, köszönöm szépen a megjegyzéseit, természetesen nem tudok állást foglalni a, arról a kérdésről, amit ön a bizottsághoz intézett. Csak csak annyit tudok válaszolni, hogy a, illetve a következőképpen szeretném elmondani. A levelek kérdése, ez egy másfajta kérdés, mint a jelentés, amelyből kiindult az egész. A levelek kérdése az még Cseftovics úr állást foglalt, és akkor végül elküldték a leveleket. Megkaptam tehát ezeket a leveleket. Ezeket a leveleket én továbbítottam annak a szervezetnek, amelyik hozzám fordult, hogy meg tudja tenni a megfelelő megjegyzéseket. Egyelőre a határidőkön belül vagyunk, és várom az említett szervezetnek, a panasztevőnek a panaszait. Amikor ezeket megkapom, levonom a következtetéseket, és akkor majd eldöntöm, hogy lezárjuk az ügyet, vagy sem. Még nem kaptam tehát a megjegyzéseket a panasztevő részéről. Természetesen a jelentés az egy másik kérdés, ennek az egész problémának az alapja. Te... Értettem, amit mondott, és én utaltam az Arhuszi egyezményre. és hogy miért nem tettük azt, amit ön kért, azért eh, ennek az oka az, hogy mi itt egy nagyon konkrét kérdéssel igyekeztünk foglalkozni, ami a hiányos eh, irányítás, vagy a rossz irányítás egyik ritka példája. És miután Hefner úr itt van, még egyszer megismétlem, hogy ez volt az első alkalom az ombudsmani hivatal 15 éves fennállása óta, hogy az ombudsman úgy érezte, hogy a kezét megszorítják, és nem tapasztalt együttműködést. Én nagyon sajnálom, hogy ezeket a lépéseket meg kellett tennem, és Kosztaróza asszonynak is mondom, hogy ez egy rendkívül szokatlan eset volt. Mindenesetre én nem tartottam indokoltnak, vagy elfogadhatónak, hogy bármely intézmény halogassa a választ egy olyan nyilvánvaló szabálysértés vagy jogsértés esetén, mint ez. Tehát a jelentésemben is kifejtettem a magyarázatot, minden esetre az ön megjegyzését is tudomásul veszem és feljegyeztem a jövőre nézve. Hefner úrnak röviden válaszul. Az ombudsmannak nagyon körültekintően kell eljárnia ilyen ügyekben, annak érdekében, hogy az eljárás integritása ne sérüljön. Én most nem akarom itt, nem akarok spekulációkba bocsátkozni, hogy miért nem hozták ezeket a leveleket nyilvánosságra korábban. A tény, hogy ezeket nem hozták nyilvánosságra, kimeríti a rossz igazgatás tényállását, amint az új biztos hivatalba lépett, és ő elrendelte ezeknek a leveleknek a nyilvánosságra hozatalát, egyébként ő az önök parlamentjében is megjelent, és parlamentje előtt is szólt, amikor egy civil szervezet is jelen volt, és ő egyértelműen elismerte, biztos úr, hogy ezt az ügyet jobban is lehetett volna kezelni. Tehát nyilván az ombudsmannak tisztességesen, fair módon kell eljárnia és nem ítélheti meg az elődök magatartását. Köszönöm szépen. Legrid úr kért szót a bizottság részéről, kérem, szóljon hozzá. Nagyon rövid de szóljon hozzá, kérem, mert még Paradeli asszony is hozzá szeretne szólni a kérdéshez, parancsoljon. Nagyon röviden szeretnék reagálni megfelelő módon az elhangzott megjegyzésekre. Örülök, hogy foglalkoztunk ezzel az ügyel, miután volt egy ilyen vita általánosabb szempontból a jelentésről. Önök látták, hogy a szolgáltatások kultúrájáról szólt, illetve a jogi háttérről, illetve milyen nehézségekkel szembesülnek, amikor eh, különböző érdekek találkozásánál mm, el kell dönteni, hogy mit kell tenni az 1999-es szabályzat alapján. Az, el, az előbbi vita általánosságban nem tükrözi a dolgokat általánosságban elhangzott az, hogy a bizottságnak az erőfeszítéseit elismerik, a különböző lobbik nyilvántartása, az egyéb további nagyon összetett folyamatokat megfelelő módon megkezelik és örülünk, hogy ezt látjuk, örülünk, hogy hozzájárulunk az áttekintetőséghez, az átláthatósághoz. A bizottság folyamatosan kifejti az erőfeszítéseit ezen a területen, és én magam biztosíthatom önöket arról, hogy a kollégáim nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb eh, érdeknek tudjanak eleget tenni az, amikor ilyen viták vannak és kérdések vannak. A, az én munkatársam, a szakértője ennek a témának nem én vagyok az, de e, felvázolhatom a kérdést. E, nagyon egyszerű volt a kérdés. Vagy úgy döntöttünk volna, hogy azt mondjuk, hogy nyilvánosságra hozzuk a leveleket, ebben az esetben a Porsche céget egy olyan jogi helyzetbe hozzuk, amikor is eh, jogi panaszt nyújthat be, és még mindig nem kaphatta volna meg a nyilvánosság ezeket a dokumentumokat, mert zajlana egy peres eljárás, és a másik eh, megoldás az volt, amit eljártunk, hogy egyeztetünk a Porsche céggel annak érdekében, hogy tegye eh, elfogadhatóvá, illetve fogadja el ezeknek a dokumentumnak a nyilvánosságra hozatalát, és persze itt hosszú idő telt el, és ez okozza a problémát. Ugyanakkor úgy jártunk el, mint minden egyes dossziénel, hogy természetesen szem előtt tartva az átláthatóságnak az igényét, ugyanakkor a különböző ö, szereplőknek az érdekeit is szem előtt kell tartani, amikor a nyilvánosságot, nyilvánosságra hozzuk, hozunk dokumentumokat. Tehát nagyon fontos, hogy felmérjük, hogy bizonyos információknak a, a nyilvánosságra hozatala milyen e, kereskedelmi e, értekeket sért, és milyen lépéseknek eredményezhet. Majd lesz ezzel kapcsolatosan egy vita, mondja az elnök asszony. Nos, remélem, hogy mm, senki nem fogja látni azt, hogy a bizottság szándékosan kárt okozott, vagy, eh, vagy bármilyen kárt szeretett volna tenni szándékosan. Elnök asszony, erre majd visszatérünk, majd a későbbekben erről beszélünk. Pagliadiellinek szeretett volna válaszolni, legalábbis ezt mondták. Igen, azt akartam mondani, hogy amennyiben jobban meg tudom nézni ezt a kérdést, akkor nagyon szívesen állok elébe, és válaszolok képviselőasszonynak. Nincs bekapcsolva a mikrofon. Ez nem válasz a kérdésemre. A kérdésem pontosan a következő. Egy ilyen válasz miért tartott ilyen sokáig egy egyszerű kérdésre? Előtt említettem, nem eh, rendelkezek azokkal az elemekkel, amelyek alapján eh, érdemben válaszolni tudnék a kérdésére. Én azt vállalom föl most, hogy utána nézzek ennek a kérdésnek, és magyarázattal szolgálok önnek. Biztos vagyok abban, hogy ezt meg tudjuk tenni. Elnök, nagyon szépen köszönöm, hogy hamarosan válaszolni fog például asszonynak. Nos, Köszönöm szépen önöknek, igazán szeretnék megköszönni a kiváló munkát, amit önök elvégeztek a két jelentéssel kapcsolatosan, természetesen a jövőben is követjük ezeket a munkákat, és köszönöm szépen a válaszokat, amelyekkel válaszolt a ezzel hangzott kérdésekre. Parancsoljon! Egy apró megjegyzésem lenne, az úrhoz egy apró megjegyzés lenne elfogadom mindazt, amit ön elmondott, és eh, nagyra tartom mindazt, amit eh, megpróbál elérni a eh, bizottság, de ami ebben a külön jelentést illeti, ez számomra egy rejtély, mert végül is a bizottság úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozza. Miért tartott ez 15 hónapig az első határidő után is? Ennyi a kérdésem. Elnök asszony, Köszönöm szépen, köszönöm, és nagyon örülünk, hogy itt volt. Most megadom a szót Stockwell úrnak, aki a Names Action for Compensation in Europe tevékenység nevében benyújtotta a 0791 per 2008-as számú petíciót, amelyik a Lloyds ügyel kapcsolatos állítólagos elmulasztása miatt az Egyesült Királyság elleni jogsértési eljárás kezdeményezésre ügyenről kérésül a 73 per 239 per EK érenyelve végrehajtásával kapcsolatos az. Stockwell úr, kérem, vegye tekintetbe az, hogy nagyon rövid az időnk, és utána van még egy napi rendi pont, amelyben Geringer asszony felszólal. Kérem, öni a Köszönöm, elnök asszony, hogy szólhatok önökhöz arról a mulasztásról, amelyet az angol kormány elkövetett az Egyesült Európa jogrendjével szemben. A lehető legrövidebbre fogom a szót. Úgy gondolom, hogy a Lloyds ügyel kapcsolatos irányelv elfogadása és végrehajtása sérült. A parlament erősen és ismételten támogatta ezzel az állásfoglalásunkat, azonban az angol bíróságok nem voltak hajlandók a, az egyezmény szellemének megfelelően eljárni. Emlékeztetnék a, figyelemmel az új tagokra is arra, hogy ez egy régi múltra visszatekintő ügy. A Lloyds az egész közösségben és az egész világon korlátlan felelősséggel 300 éve működik a biztosítások piacán nagyon biztonságos befektetésnek tekintik a vele kapcsolatos befektetéseket, és az 1980-as években eh, sokan eh, kötöttek ki ezzel kapcsolatos biztosításokat, akik nem is kaptak ezzel kapcsolatos eh, csekeket, illetve károkat szenvedtek el. Számoksak közülük például Lengyelországban százával vesztették el a kockáztatott tőkét. Mégsem léphettek ki a piacról, legalább négy évig őket megkötők, jog, kikötések következtében és a Lloyds új üzletpolitikájának következtében életfogytiglan, illetve a síron túl is felelősséget kell vállalniuk. Természetesen sokan tönkrementek, illetve csődbe jutottak ennek következtében. Az ezt követő 1989-től 2002-ig tartó pereskedés során több bírósági határozat született. A felneviteli bíróság 2000-ben úgy e, foglalta össze a kérdést, hogy egyfajta katalógus jött létre a 1980-as években elfogadott jogsértésekről, amelyeket a biztosítás ügynökségei, társügynökségei, illetve megbízottjai követtek el és megnevezte azokat, akik ennek következtében károkat szenvedtek el. Az ilyen határozat ellenére nem kaptak kártérítést, miután a Lloyds azzal érvelhetett, hogy a gondatlanság következtében létrejött károk esetén mentesül a kártérítési kötelezettség alól, és ezzel kapcsolatos nevesített határozatok is születtek a Lloyds ennek értelmében eh, a Ponzi eh, sémának eh, megfelelő piramis játékot követtek el. Ez azt jelenti, hogy az új belépők befizetéseiből felhalmozódó összegekből extra profitot realizáltak. 18 milliárd euró Equitasba történő átutalása mentesítette a Lloydsot a e, kártérítési kötelezettség alól, illetve e, új e, helyekre történő befektetések jelentették azt a tőke elvonást, amely lehetővé tette, hogy megtagadják a kártérítési kötelezettség teljesítését a káresemények bejelentése esetén a közösségi e, irányelvek a biztosítással kapcsolatban 1997-ben e, születtek meg, illetve a parlament ekkor hagyta jóvá, és a e, parlament feltartotta a kezét, és 2001-ig a bizottság sem kezdeményezett ezzel kapcsolatos vizsgálatot a vizsgálata végül is a Lloyds könyvvitelével kapcsolatos visszaságokat állapítottak meg. Ennek következtében jogsértési eljárást indítványozott a bizottság, de 2000-ben az Egyesült Királyság új törvényt fogadott el a parlamentjében, amely a Lloydsnak egyfajta menedéket jelentett 2001. decemberétől. Így 2003-ban a bizottság ejtette a jogsértési eljárást tekintettel arra, hogy így eh, már eh, nem volt megállapítható a közösségi jog megsértése az angol fél részéről. Ennek következtében eh, a 2001-et követő időszakra vonatkozólag ez a határozat született meg. Ez azonban az angol bíróságok szemében rontotta az európai intézmények jó hírnevét. Ennek ezt követően két parlamenti határozat született, és az parlament elnöke is állásfoglalást fogalmazott meg. Igen, szokatlan módon a parlament aggájainak adott hangot egy tagállamban folyamatosan elkövetett ilyen súlyos jogsértés következtében, amely az állampolgárok jogos érdekeit sérti a parlament véleménye szerint nem az Egyesült Királyság követett el mulasztást azzal, hogy az 1997-es irányelv átültetését elmulasztotta volna, hanem a 23 éves időszakra vonatkozólag volt megállapítható ez a mulasztás. A parlament, a jelen parlament és a bizottság a sérettetteknek biztosást adott, hogy angol bíróságok előtt keressék igazukat, illetve kérjenek eh, eh, kárpótlást. Eh, az eltelt időszak során a Lloyds által tett hamis tanúzás vágya merült föl, és a Lloyds legalábbis 981-től legalább 96-ig ilyen téves és félrevezető nyilatkozatokat tett a bírósági eljárás folyamán, illetve a kártfelelősség felelősség alóli mentesülés érdekében igaztalan könyvelési adatokra való hivatkozásokra utalt. A Lloyds ennek megfelelően nem a vonatkozó szabályozásnak megfelelő könyviteli gyakorlatot folytatott legalább 15 éven keresztül, tehát így megállapítható, hogy az Egyesült Királyság elmulasztotta az erre vonatkozó közösségi jogszabály átültetését az angol bíróságok abból a feltevésből indultak ki, hogy a következő, hogy a közösségi jog nem kötelező az angol jogi személyekre vonatkozólag. Az Egyesült Királyság királyság kormánya úgy vélte, hogy az Egyesült Királyság kormányát ennek az alapján nem lehet perelni, és ennek mutatis mutandis vonatkoznia kellene az Egyesült, az Európai Unió valamennyi kormányára, illetve állampolgájára. Ha a kormány eh, elmulasztja a közösségi jog átültetését, akkor az adott eh, ország eh, mentesülhet a kárfelelősség alól. Ez a Frankovics ügy óta kizárja annak lehetőségét, hogy a kormány a jogszabály átültetési mulasztása következtében állampolgárainak jogi jogai, illetve kártérítéshez fűződő joga sérüljön. A Lloyds által tett hamis tanúvallomások, illetve az általuk folytatott helytelen könyvelési gyakorlat következtében történő mentesülésük, tehát az állampolgárok jogos kártérítési követelméléseinek elutasításához vezetett, amelynek következtében a sérelmet szenvedett felek a kormány ellen fordulhatnak a bíróság előtt a kárterítés megállapítása véget, tekintettel arra, hogy az adott kormány mulasztása idézte elő azt a joghézagot, melynek következtében eredeti igényüket elutasították. Az e, irányelv ugyanakkor megteremtette annak lehetőségét, hogy e, bárki e, keresettel forduljon a kormány ellen, abban az esetben, ha az adott kormány elmulasztja a jogszabály honosítását. Ennek következtében a Frankovics úgy óta ez az állampolgárok lehetősége közvetlen peresíthetőség, illetve a keresettel történő fordulás a bírósághoz, mint a 243-as cikk kimondja a szerződésben. A, mm, az ügyben eljáró bíróság egyszerűen elutasította a keresetet, nem foglalva állást érdemben a beadvány kérdésében 2008-ban ennek következtében petícióval fordultak a jelen parlamenthez, és számos nyilatkozatot hallgatott meg a parlament azóta, azonban egyéb közösségi bíróságoknak a véleményét figyelmen kívül hagyták, és a 243-as cikk követelményeinek meg nem felelő gyakorlatot valósított meg. Az Egyesült Királyság bíróságainak ilyen eljárásával kapcsolatos állásfoglalás továbbra sem világos, miután a, bíró, a bizottság kimondja, hogy a, a, a harmadik félként az ügybe be nem kapcsolódott feleknek nincs keresetindítási joguk ezzel tehát nem e, értett egyet az Egyesült Királyság bíróságaival, ez azonban e, nem e, releváns tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság bíróságai más állásfoglalásra jutottak a tekintetben, hogy ki peresítheti ezeket az igényeket. Az egész közösség valamennyi állampolgárát feljogosítja az erre vonatkozó igényérvényesítésre a közösségi jog, tehát így lehetnek jogaik akkor is, hogyha adott állam ilyen ordító módon sérti meg a közösségi jogot, illetve annak átültetését. Ha a tagállamok bíróságai blokkolhatnak valamely jogérvényesítést, akkor az mindenképpen elítélendő gyakorlatot jelent, és akadályozza azt, hogy érvényre jusson a közösségi jog, különösképpen a környezetvédelmi ügyekben, és úgy gondolom, hogy a jogérvényesítés lehetőségének meg kell illetnie minden ilyen sérelmet szenvedett állampolgárt. E, itt e, e, több milliárd eurós veszteségekről van szó, és most már bírósági ügyek hosszú sora alakult ki, ahol a károsultak mulasztását, gondatlanságát állapították meg a bíróságok, és eközben az Egyesült Királyság kormánya mossa kezeit, és úgy véli, hogy semmilyen felelősség nem terjesz, terheli a szerzett jogok a Lloydsnál, a Lloyd jogosulatlanul szerzett jövedelmei, illetve az angol, az Egyesült Királyság kormányának ebből fakadó adóbevételei természetesen ösztönzik arra, hogy így járjon el, Noha, amennyiben az angol állam hibáztatható azzal, hogy elmulasztotta a jogszabály átültetését, és ennek következtében az ország bíróságai annak figyelmen kívül hagyásával járnak el, ez nyilvánvaló megsértése a közösségi jognak. A tagállamok bíróságának ilyen jellegű eljárások nyomán mindenki jogosult lehet azzal a kérdéssel fordulni az illetékes joghatósághoz, hogy vajon mi az oka annak, hogy nem érvényesülhetnek egy féleképpen ezek a jogosultságok a teljes unió területén. E, hogyha egy adott állam e, úgy járhat el, hogy e, politikai rövidlátás következtében figyelmen kívül hagyja a károsultak érdekeit, akkor az nem egy tartható álláspont. Köszönöm, elnök asszony, kérdéseikre szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, már is megadom a szót a bizottságnak, majd később megadom a szót a kollégáimnak. Parancsoljon, bizottság! Köszönöm. Uh, yeah. Morning, Mr. Stockwell. Nice to meet you. Üdvözlöm, Stockwell úr. Adam Beverly uh, foglalkozott ezzel az ügyel, de időközben ő nyugdíjba vonult. Én igyekszem legjobban megválaszolni ezt. Itt arról van szó, hogy az angol bíróságok uh, milyen mulasztást követtek el az Európai Bíróság előzetes uh, döntését követően az elsőfokú bíróságok úgy döntöttek, hogy ezt az ügyet nem kell tovább utalni, és a High Court, tehát a felebbviteli bíróság ezt jóváhagyta, és annak ellenére, hogy egyértelműen nem adott hangot annak, hogy nincs indok az ügy továbbítására, végül is helyes következtetésre jutottak. Én szeretném pontosítani, hogy 2008-ban jutott el a bizottsághoz a panasz, és 2000 októberében zárult le az ügy. Hosszas levelezést követően Stockwell úrral még a panasz időpontját jóval megelőzően a McCravey kabinet is levélváltásban volt Peri úrral, a vonatkozó irányelv 683 es nem végrehajtása tovább folytatódott. A Lloyd neve és egyéb problémák is felmerültek. És ha gondolják, akkor itt majd részletesebben is kifejtem. Tehát hosszas levelezésre került sor Peri képviselő úr és Takwell úr között, a belső piaci főigazgatóság és a jogi szolgálat fogalmazta meg a válaszokat, hiszen a, az angol bíróság mulasztása az ügy továbbítására az Európai Bírósághoz, ehhez a főigazgatósághoz tartozott. És ezt a mulasztást meg kellett volna indokolni, hogy miért nem továbbították az ügyet az Európai Bírósághoz. A bizottság meg van győződve, hogy a megközelítése és álláspontja alapvetően helyes, nincsen egyértelmű jele, vagy legalábbis adott időben nem volt egyértelmű jele a jogsértésnek, vagy mulasztásnak. A parlamenti kérdésre válaszoltunk a 2200 per 05-ös számú válaszban. Még egyszer tehát egy hosszas, bármennyire szomorú is ez az ügy az EU jog szempontjából, hosszas levelezés követően úgy gondoljuk, hogy hogy nem sérült az adott vonatkozó cikk, és ezért döntöttünk úgy, hogy nem indítunk eljárást az Egyesült Királysággal szemben. Erről tájékoztattuk Stockwell urat. 2009. október 8-án zárult az ügy. Ennyit gondoltam, de természetesen további részletekkel is szívesen szolgálok. Chichester úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy e, ugyan nem vagyok érdekelt az ügyben, de együtt érzek. A 70-es évekre emlékszem, amikor engem is e, a Lloyds felkért, Viszont jó szerencsémnek köszönhetően nem tudtam csatlakozni a Lloydshoz. Úgy gondoltam, hogy nem rendelkezem kellő anyagi forrásokkal. Ez utólag szerencsésnek bizonyult. Minden esetre én együtt érzek az érintettekkel ebben az esetben. Én számos levelet kaptam választópolgároktól, amiben ismertetik, ennek az ügynek, ennek a hosszas szágának a különböző szempontjait. Számomra ez a helyzet nem teljesen új, de teljesen megdöbbentő. Vannak barátaim, akik szintén áldozatául estek ennek az ügynek, Örömmel hallottam, hogy Lloyd Perryre itt utaltak, aki kiváló munkát végzett ezen szakbizottság keretein belül, a, eljárva az érintettek fele esetében, akik jogorvoslatot, jogorvoslatért folyamodtak. A parlament úgy érezte azonban, hogy minden tőle telhetőt megtett a panaszosok, a beadvány benyújtói érdekében. Én örömmel nyugtázom, hogy a beadványok benyújtói nem fogadták el a nemleges választ, tovább szorgalmazták ezt az ügyet, és mindent meg kell tennünk most, hogy ez az ügy folytatódjék a méltányosság szellemében. Szeretném Stockwell urat emlékeztetni, illetve a többi panaszost, hogy a korlátlan felelősség azt jelenti, ami, és én attól tartok, hogy sokan nem voltak tisztában ezzel a korlátolt felel, korlátlan felelősséggel, és ez sodorta őket ebbe a nehéz helyzetben. Időközben a körülmények változtak, és az adórendszer következtében a Lloyds már nem annyira vonzó befektetési célpont. Ennek ellenére kötelességünk minden tőlünk telhetőt elkövetni, és rá kényszeríteni a hatóságokat, hogy legalább magyarázzák meg az álláspontjukat. Meghallgatva a bizottság képviselője magyarázatát, a bizottság álláspontját, Gratulálok neki, hogy igyekszik mindent kihozni, minden tőle teletőt kihozni egy ilyen gyatra ügyből, és csak nyomást kellene továbbra is gyakorolni a bizottságra, hogy gondolja végig ezt az ügyet. És mindjárt befejezem, elnök asszony először is az merül fel bennem, hogy ki fizet majd mindezért, hiszen itt óriási összegre, összegekről van szó, és nem lehet minden érintett károsultat kártalanítani. És még a jogi szakbizottságot érintő kérdés is felmerül, van-e precedens arra, hogy amikor az sághoz való fordulást elrendelik, akkor ennek nem felel meg sem a bizottság, sem az érintett tagállam. Remélem, hogy ezekre megnyújtató választ kapunk Takvel úr és kollégái számára. Köszönöm szépen, sajnálom, de nem tudok egyéb hozzászólókat fölvenni, de folytatjuk ezt a petíciót, majd leg a koordinátorok külésén újra napirendre tűzzük, annak érdekében, hogy megnézzük, hogy milyen módon tudok önöknek segíteni. Megértettük, meghallgattuk az aggájait, mi úgy gondoljuk, hogy ezek eh, helyénvalóak, és a jogi bizottság kollégájához is fogjuk fordulni. Nem tudom a szót átadni önnek. Geringer asszony adom meg a szót, és arra kérem, hogy bocsássa meg, mert nagyon rövid idő a rendelkezésre. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Igen, ez a téma annyira sokoldalú, hogy nagyon nehéz egy percben ezt összefoglalni. Egyszerűen csak egy kérdést szeretnék feltenni a bizottsághoz, és akkor megvárjuk majd a választ, akár a mai napon, vagy később. Lengyelül fogom ezt megtenni. Mm, Az Európai Bizottsághoz lenne egyetlen kérdésem. Az észak, a balti tengeri gázvezeték építése áprilisban én túl. Egy 2008-as jelentésem foglalkozik ezzel az ügyel, ahol is bizonyos kifogásokkal, fenntartásokkal éltünk. A beruházónak egy tanulmányot, környezetvédelmi hatástanulmányt kellett volna készítenie, vagy készítetnie egy független szervezettel, amelyet az összes balti állam együttesen bíz meg. Azok az államok, amelyeket ez a beruházás érint, vagy akikre nézve kockázatot jelent. A kérdésem a következő. Látott-e ilyen tanulmányt a bizottság, hagyott-e jóvá ilyen tanulmányt, ugyanis tudomásunk szerint ilyen tanulmányt nem készített semmiféle független szervezet, ehelyett a tanulmányt a beruházó készítette el. A kérdésem a következő. A balti tenger partján élők nyugodtan álomra hajthatják-e a fejüket, vagy pedig jogosak-e az aggájaik? Eléggé nyugtalanító információkat hallottunk ugyanis. Tehát a kérdésem a tanulmányra vonatkozik, illetve hogy mennyire tekinthet az fogad, függetlennek. Köszönöm szépen, megadom a szót a bizottságnak. Ki szeretne hozzászólni? Igen, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy túl sok időnk nincsen itt most a részletes válasz megadására. A kérdés természetesen rendkívül fontos, amiről már a parlament több alkalommal tárgyalt nyilvános meghallgatások keretében. Először is azzal kezdeném, hogy ez a projekt szerepelt a TEN projekt re vonatkozó iránymutatások döntésében már 2006-ban is, illetve azt követő projektekben. A magánberuházó engedélyt kért a projekt megvalósításához a tagállamok hatáskörében. Tehát a projekthez több tagállam jóváhagyására volt szükség, azokon a partszakaszokon, vagy területi vizeken, amelyeket ez a projekt érint. Az Európai Parlament és a Bizottság is tájékozódott már 2007-ben, egyértelmű jelzés történt, hogy az EU jogszabályok alapján a projekt keretében egy teljes körű környezetvédelmi hatástanulmányt kell elvégezni. Az EPSO, ESPO egyezmény értelmében is, illetve az, a vonatkozó irányelv értelmében. A bizottság már rögtön az elejétől fogva jelezte, hogy az intézménynek nincs szerepe független tanulmányok készítésében. A független tanulmány garantálja ugyanis a környezetvédelmi hatástanulmány pártatlanságát. És megemlíteném, hogy ebben az eljárásban figyelembe kell venni, hogy öt környezetvédelmi hatástanulmány született nemzeti szinten, és egy átfogó hatástanulmány az ESPO egyezmény alapján. És csak a német hatástanulmány önmagában ez, több mint ezer oldal szakmai jelentést tartalmazott, 400 nem szakmai, valamint több száz kifejezett natura jelentést, 340 műszaki információt és 50 plusz oldal, ami általános jelleggel az EPSZO egyezményből fakad. Ezek nyilvánosak voltak, megvitatták az összes érdekeltel az érintett tagállamokban, és a bizottság már eredetileg jelezte, hogy ezt az eljárást szoros figyelemmel fogja kísérni a tagállami szakértőkkel közösen, ami a környezetvédelmi hatástanulmányt illeti. Az eljárás végeztével ami a környezetvédelmi engedélyek kiadásával zárult, több konzultációra került sor állami a közvéleménnyel, elnézést, a svéd környezeti tanulmányt például megküldtük hivatalos szinten az energia hivatalnak, a halászati hivatalnak, a rendőrségnek, a svéd fegyveres erőknek, partőrségnek, fejlesztési tervezési hivatalnak, a geológiai intézetnek, a kulturális örökség hivatalnak, a tengerészeti múzeumnak, és számos egyéb szervezetnek is. A nyilvánosság bevonása tehát nagyon fontos volt az ESPO egyezmény értelmében, a tagállamok, amelyek eh, az engedélyeket eh, kiadták, természetesen épp úgy részt vettek, mint a balti államok. A bizottság több alkalommal megismételte, hogy nem rendelkezik hatáskörrel, és nem láthatja el a tagállamok intézményes szerepét. Mi figyelemmel kísértük a folyamatot, ellenőriztük, hogy minden szempontot figyelembe vettek el, e, A biztonság az elsődleges szempont a gázvezeték kapcsán. hogy a muníciókat megfelelően figyelembe tudjuk venni több olyan muníció van, ami lehetővé, amit esetleg megrongálhatna, illetve ami sérülés szenvedhetne, például itt emlékezhetnék a különböző tengerészeti rutinokra, eljárásokra. Ezeket ellenőrizni kell, figyelemmel kell kísérni a megfelelő tagállami hatóságoknak. E, bányában például a bizottság hogyan tudna eldönteni, hogy az adott helyzetben mit kell tenni. Számos esetben a közvéleménnyel tehát konzultációkat folytattunk, ez már több mint három éve zajlik ez a folyamat, fokozatos megközelítéssel. Említ, megemlíteném Németország példáját, ahol is jogi felebezést nyújtott be az engedéllyel szemben két civil szervezet, az egyik a WWF volt, Végül is aztán az a döntés született, hogy további intézkedéseket kell foganatosítani, aminek következtében a civil szervezetek aztán visszavonták beadványukat. Több százezer oldal született, ami a hatóságok, illetve a közvélemény számára is rendelkezésre áll. A bizottság számításai szerint tehát nincs szükség arra, hogy a bizottság még egy külön tanulmányt végezzen, hiszen sem hatáskörrel, sem megfelelő kapacitással erre nem rendelkezik. Mi természetesen részletesen megvizsgáltuk az összes rendelkezés álló információt, és ezeket örömmel átadjuk, ha bár említettem, hogy ez több százezer oldal, de minden esetre arról részletesen be tudunk számolni, hogy az engedélyek kiadása előtt milyen lépésekre került sor. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok a tolmácsoknak, akik egy kicsit többet dolgoztak velünk, mint ahogy kellett volna, de ez egy nagyon érdekes téma volt, nagyon fontos kérdés volt, és úgy gondolom, hogy folytatjuk ezt majd a titkárságnak fogjuk fölvenni kapcsolatot annak érdekében, hogy juttassa el ön kérem ezeket az elemeket, amelyeket kiemelt a titkársághoz, aki gondoskodni fog arról, hogy mindenkihez eljussanak. Ezen berekeztem az ülést. Köszönöm.